testületében Jurova asszonyt. Parancsoljon, biztos asszony. Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy a bizottság lehetőséget kapott ma arra, hogy a Nemzetközi Roma Nap eh, kapcsán eh, szólhatunk. Múlt pénteken eh, volt ez a Roma Emléknap még mindig az egész EU-ban a cigány ellenesség, a rasszizmum egy, ez a konkrét formája fellelhető, és nagyon mélyen gyökerező sztereotípiák, a romák megbélyegzése egyre inkább előtör, és ez a radikalizmus, a szélsőségesség egyik formája általánosságban is az EU-ban rasszis, ez a rasszizmus nagyon komoly aggodalommal tölt el mhm. minket. Kulcsfontosságú, hogy határozott nyugodtan lépjünk fel, és visszaszorítsuk ezt a nagyon negatív jelenséget, mert ez nem eh, kompatibilis az Európai Unió eh, által képviselt értékekkel. Eh, komoly, szilárd politikai kereteket, jogi eszközöket dolgoztunk ki, és ezeket, hogyha megfelelően alkalmazzák, akkor ennek kell, ezeknek kell, hogy legyen eredménye mindenütt. A bizottság további erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a diszkrimináció ellenes és ellenes megnyilvánulások elleni jogszabályokat végrehajtsák, és egy hosszú távú víziót is kidolgozzunk a diszkrimináció elleni küzdelemre, a roma emberek inkluziójára. Be kell vonni őket, integrálni kell a politikai életbe, a munkaerőpiacra, hiszen ez csak így le, teremthetünk meg egy egészséges társadalmat. A bizottság egy célzott kampányt indított, hatékonyan akarunk küzdeni a sztereotípiákkal, a romákkal szemeli előítéletekkel eh, szemben eh, oktatás, képzés is része ennek a programnak, a médiával való együttműködés és kiválasztott tagállamokban a települési önkormányzatokkal folytatott együttműködés, különböző programok, a cigány ellenesség, a gyűlölet beszéd ellen kívánunk fellépni. A bizottság éves jelentésében is beszámoltunk arról, hogy milyen előrelépés történt a roma integráció kapcsán, és a e, tanács ajánlásokat dolgozott ki hatékony roma integrációs módszerekre erre. Ez az első konkrétan a rómákkal foglalkozó Európai Uniós jogi eszköz. Az Európai Bizottság üdvözölte és határozottan támogatta az Európai Parlament azon kezdeményezését, hogy augusztus 2-a legyen a Roma Holokauszt emléknapja. A bizottság arra is bátorítja a tagállamokat, hogy tegyék emléknappá augusztus másodikát, és emlékezzenek mindazokra, akik a nácizmus alatt elpusztultak. A romák szenvedése a koncentrációs táborokban az emberi történelem egyik szörnyű fejezete, csak nem ismerik eléggé sokan. Az Európai Parlament állásfoglalását eh, a tanács elé fogjuk vinni, további vitára bocsátjuk majd. Köszönöm szépen. Biztos asszony. Mielőtt megadom a szót képviselőtársaimnak, akik hozzászólás időt kaptak ebben a vitában, még engedjék meg, hogy a következőt elmondjam, tisztázzam. A vita során nem lesz eh, catch the eye, spontán hozzászólások eljárás, és kék kártyákat sem fogadunk el. Most pedig Hölvényi úrnak eh, szeretném megadni a szót eh, a néppárt képviseletében. Mr. President. Elnök úr, kedves kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Nemzetközi Roma Napon eh, frakcióm az Európai Néppárt nevében én szólhatok. A romák, eh, roma kérdésnek egyszerre vannak társadalmi, gazdasági, eh, vetületei, és sok mindennel nem foglalkoztunk eddig. De 2011-ben a magyar elnökség alatt indult egy projekt, a Roma Stratégia. Magyarország nagyon büszke arra, hogy felhívta az Európai Unió figyelmét arra, hogy a romáknak nagyobb figyelmet kell szentelnünk, mert nagyon gyakran nincs elég erőforrás arra, hogy javítsunk a helyzetünkön. A roma népesség különleges nehézségekkel szembesül, hogyha ki akarnak törni azon kulturális és anyagi körülmények közül, amelyek az emberiség peremére szorítják őket. És még akkor is, hogyha sikeresek vagy egyenlő jogokért küzdenek, még akkor is sokszor a társadalom perifériájára szorulnak. Speciális segítség lehetőséget kell adni a roma közösségeknek, hogy képesek legyenek leküzdeni a hátrányokat eh, és egyéb problémáikat. A feladat az, hogy a társadalom hozzáállása megváltozzon, befogadóbb, elfogadóbb legyen a társadalom. Az Európai Uniónak a fő feladata pedig az, hogy megteremtse a kereteket, amelyek közepette különösen nagy figyelmet fordítottunk ennek a kérdésnek. A roma stratégia felhívta a tagállamokat arra, hogy utasítsanak vissza minden szegregált, mindenfajta szegregációt, diszkriminációt és a rasszizmus minden formáját. A roma programokat csak akkor tudjuk azonban sikerre vinni, hogyha a közös döntéseinket mindenki végrehajtja. Nem csak a, a romákat sem lehet megváltoztatni egyik napról a másikra nem fenntartható, hosszú távú projektekre van szükség. A romák történelmét, kultúráját integrálni kell az oktatásba, és akkor az új nemzedék nem úgy, nemzedékek nem úgy nőnek fel, hogy nem tanulnak semmit, és nem ismerik Európa ezen 10 millió roma polgárának a történelmét, a kultúráját. Továbbra is nagy figyelmet szentelünk majd az esélyegyenlőség biztosításának. Kisgyerekkortól kezdve meg kell adni minden segítséget a roma gyerekeknek, akkor is, hogyha az eredmények csak sokkal később jelentkeznek. Óvodai bölcsődei programok is indulnak a tagállamokban. Ilyen módon tudunk egyre több roma gyereknek lehetőséget adni arra, hogy már kisgyerekkoruktól kezdve kapjanak segítséget segítséget amikor egyre tágábbra nyitjuk az iskolák kapuit, ugyanúgy a templomok kapuit is ki kell tárni, hogy szolidaritás áthassa a roma közösségeket. Legyünk biztosak a roma értelmiségre. Adjunk lehetőséget a roma fiataloknak arra, hogy kibontakozhassanak, és mindenki mással együtt dolgozhassanak. A magyarországi roma kollégiumok hálózata egy nagyon jó példa a romák integrációjára tett kísérletekre. Én tudósokkal, munká, művészekkel együtt dolgozunk. Elkezdtük együtt ezt a munkát, folytassuk is továbbra. Köszönöm szépen. Most pedig Szoreja Poszt asszony él szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! A múlt évben eh, egy állásfoglalásról folytattunk vitát, eh, azzal kapcsolatban, hogy a cigány ellenességet ismerjük el problémaként, illetve hajtsunk fejet a második világháborús roma holokauszt előtt. Nagy többséggel fogadtuk el ezeket az állásfoglalásokat. Nagyon fontos, hogy a cigány ellenesség ellen küzdjünk az egész Európai Unióban. A romákat végre embernek kell tekinteni. A cigány ellenesség egész Európa szégyene mindenki egyetért a tanácsban is, hogy minden eszközzel fel kell lépni a cigányellenesség ellen, ugyanakkor a vita megindult arról, hogy milyen eszközöket kell igénybe venni, nem elegendő a szociális felzárkóztatás, hanem az emberek elképzeléseit is meg kell változtatni. A parlament előtt két ügy áll. Egyfelől a tanács milyen konkrét intézkedésekkel tudja a tagállamokban segíteni a cégenyellenesség elleni küzdelmet. A tanács ambíciózus célokat tűzhet ki, a bizottság ezeket megvalósíthatja, különben nem nagyon fog semmi sem történni. Nagyon fontos lenne, hogy a rasszizmus, a fajgyörölet ellen egy magasrangú képviselőt nevezzenek ki. Mm, gondoskodni kell arról, hogy a fajgyűlölők és cigánygyűlölők e parlamentbe ne kerülhessenek beválasztásra. Fontos, hogy augusztus 2-a a Roma Holocaust emléknapjaként meg, megünneplésre kerüljön. A múlt héten tartottuk a Nemzetközi Roma Napot és Roma Hetet, széleskörű támogatása volt ennek minden frakcióban. A pártvezetők vitát folytattak, kiállításokat tartottunk, konferenciákat szerveztünk, de végeredményben a konklúzió az, hogy a nemzeti stratégiákban nem sikerült még mindig bevonni megfelelő mértékben magukat a romákat. A többségi társadalomban nagyon nagy munkát kell végezni még, és ez intézkedésekre van szükség. Az emberek az utcán, az emberek a járműveken gond nélkül ejtenek ki cigányellenes mondatokat, ezt személyesen is megtapasztaltam. A találkozókon filmvetítéseket is tartottak, és láttam, hogy romák időnként olyan telepeken élnek, kényszerülnek élni, ahol nincs folyóvíz, elektromos áram, nem tudnak iskolába járni a gyerekek, nincs orvosi ellátás, katasztrofális a helyzet. Most kell cselekednünk hogyha nem cselekszünk, akkor elviselhetetlen helyzetbe kerülhetünk, ahol a világ szörnyűködve fogja szemlélni, hogy mi történik az Európai Unióban. 10 12 millió ember a szegénységi küszöb alatt él az Európai Unióban. Nem engedhetjük meg, hogy a szélső jobboldali csoportok maximális mértékben kizsákmányolják ezeket a csoportokat. Nagy hagyományú politikai pártok hagyják figyelmen kívül ezt a problémát, és ennek az eredménye a jelenlegi helyzet. A szocialisták és demokraták programot készítettek, és határozott álláspontot képviselünk. Nem hagyjuk, hogy a status quo fennmaradjon a vitában résztvevő minden pártvezetőnek felelőssége van. Mindenki ott volt, az ALDE frakciót leszámítva. számítva. ők egyszerűen más elfoglaltságuk miatt nem tudtak eljönni, de mindenki egyetértett, hogy a roma kérdés, a romák problémája prioritást kell, hogy élvezzen a napi rendünkön. Úgyhogy felhívást intézek az Európai Bizottsághoz, hogy vegyék komolyan ezt a kérdést, és lépjenek fel. Elfogadhatatlan 2016-ban hogy továbbra is passzívak maradjunk. Mindenképpen intézkedni kell. Köszönöm. Napos. Köszönjük szépen. Most pedig Zsitnaszka képviselőnek adom meg a szót. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szlovákia az egyik olyan európai ország, ahol jelentős roma kisebbség él. A lakosság mintegy 9%-a roma. Alacsony a képzettségük, és ezért gyakran szociális ellátásból élnek, szegénységben élnek, diszkriminálják őket, és sztereotípiák áldozatai. Gyakran kisegítő iskolákba iskolázzák be őket, eh, és a romák között a foglalkoztatási arány csupán 10%-os. Sokan elveszítették a hitüket, hogy munkát találnak, a gyerekek nem motiváltak, hogy tanuljanak. Források állnak bár rendelkezésre, de a kormány nem képes együttműködni jól képzett romakkal, romákkal. Meg vagyok róla győződve, hogy a civil társadalom, a civil szervezetek és az egyházak is fontos szerepet kell, hogy játszanak a romák integrációjában. Ezért láthatóbbá kell tenni az ő tevékenységüket. Ezért örülök annak, hogy múlt héten az Európai Parlament egy új kezdeményezést indított útjára. Jan Cigula fizikus volt, fizikussá vált Svájcban roma származású, és ő volt az első roma világkongresszus kezdeményezője, és mi az Európai Parlamentben megemlékeztünk erről a napról. Nagyon fontos, hogy a romák és a nem romák közötti különbségeket meghatározzuk. Nem dönthetünk arról, hogy gazdag vagy szegény családban születünk-e. Át kell törni a szegregáció és a kiszorítottság ördögi körét. A halogatás ugyanakkor súlyos kihatással lesz mindenkire a társadalomban, és csak a radikálisok malmára hajtja majd a vizet. Köszönöm Millinár képviselő szintén kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, biztos asszony, kedves kollégák! Az ALDE frakció üdvözli ezt a vitát a Nemzetközi Róma Napon. A roma kultúra megünneplése arra is rámutat, hogy a romák milyen üldöztetésben és megkülönböztetésben élnek az élet különböző területein. A diszkrimináció tilalma az Európai Unió egyik alapértéke, erre szeretnék rámutatni. Nagyon fontos, hogy a romák elleni sztereotípiákkal szemben is felépjünk, illetve a gazdasági társadalmi integrációjukat előmozdítsuk az egyenjogúság mindenkit megillet. Az EU tagállamai elkötelezettek papíron, de hogyha a terepen megnézzük, akkor messze vagyunk még a kívánatos céloktól szegregáció, diszkrimináció, lakhatásban, az egészségügyben való megkülönböztetés nem tolerálható a jövőben. Nagyon kevéssé lehetünk elégedettek a csak papíron létező nemzeti roma stratégiákkal. Az Európai Parlamentnek proaktívan kell fellépni a jövőben, monitoroznia kell, hogy ezeket a stratégiákat mennyire hagyják végre költséghatékonyság, illetve eredményesség szempontjából. Közös felelősségünk, hogy fellépjünk, és hogy gondoskodjunk róla, hogy az alapvető jogokat mindenki betartsa szépen. három és fél percben. Igazából nem nagyon alkalmas ez az időpont, hogy így fél szívvel ilyen rövid ideig beszéljünk a romákról. Meg kellene próbálnunk valóban megérteni azt, hogy évszázadok óta, több mint 600 éve élnek a romák Európában. Szerintem 600 év elég ahhoz, hogy eh, valakit már idevalónak eh, tartsunk, eh, szomszédnak, kollégának, és az európai baloldal ehhez még hozzátenni azt, hogy barátnak is. Nem lenne szabad, hogy ez nehezünkre essen. Mert a romák világpolgárok. Nem csak azért, és azt is látnunk kell, hogy még soha nem indítottak háborút, és azért is, hogy nagyon sok társadalmat gazdagítottak és gazdagítanak a romák a mai napig is. Ronald Lee, kanadai író, azt eh, mondta, hogy Heritz Stoika osztrák eh, jazz eh, gitáros, vagy Majana Rosenberg híres énekes, Johann Wilhelm Traiman boxoló, az 500 a fél millió 500 ezer koncentrációs táborban meggyilkolt, nácik által meggyilkolt romákra emlékezünk kell. És újra és újra azt mondta, ez az, azt mondják a romák, hogy nem akartunk soha egy saját államot, egy külön vallást, csak egyszerűen ott akarunk élni, ahol élünk, ahol vagyunk, szeretnénk ott dolgozni, családot alapítani, megöregedni és meghalni. Nem akarunk semmilyen privilégiumot, semmilyen különleges bánásmódot, csak egyszerűen azt szeretnénk, mondják a romák, hogy legyenek azonos esélyeink, és ne féljenek tőlünk az, hogy ma a romáknak még mindig magyarázni kell, hogy ők valóban ugyanolyan emberek, mint mindenki, hogy békében akarnak élni, nem lopnak el gyerekeket, és akinek még mindig problémája van azzal, hogy eh, kiutasítanak embereket, Koszovóból érkezett eh, menekült romákat, ez valóban eh, borzasztó nagy kihívás sokat jelent ez a mai napban. Megint nagy konjunktúrája van a rasszizmusnak, fajgyűlöletnek, arroganciának, és csak egyszerűen egy emberhez méltó életért akarnak a romák küzdeni. Nagyon sok kis roma szervezet kezdeményezés eh, teszi ezt, de nagyon nehéz eh, feladatuk van. És éppen ezeknek a szervezeteknek kell ma itt köszönetet mondanunk, nem csak mindig az integrációról papolnunk, hanem valóban eh, köszönjük azoknak, akik fáradhatatlanul nap mond nap eh, küzdenek, mint a Roma Center Göttingenben, vagy a Berlini Roma Központ, vagy a Roma Parlament Budapesten, a Gitános Spanyolországban, nagyon sok Szerbiában, Koszovóban, Romániában, Bulgáriában vannak ilyen roma szervezetek. Mert ha mindig itt csak arról beszélünk, hogy, ez, hogy a romákat integrálni kell, hát e, ezek a kezdeményezők e, nem csak beszélnek erről, hanem teszik ezt, csinálják. Az emberi jogok oszthatatlanok. E, nem szabad, hogy bármilyen előfeltétele legyen annak, hogy valaki ember legyen és emberként élhessen. Most pedig rendkívül képviselők kap szót két és fél percben tessék. Köszönöm szépen, biztos asszony, képviselőtársaim! és kedves romák egész Európában. A Nemzetközi Roma Nap egy olyan nap, amelyen emlékszünk, és ünnepeljük a napot, emlékszünk arra, hogy milyen üldöztetésnek voltak kitéve több száz éven keresztül a romák földrészünkön, de olyan nap is ez, amikor az igazságtalanságra is emlékszünk, amelyet a romák nap mint nap megélnek Európában felelősek vagyunk. Ez az üzenet ennek a napnak. Annak érdeké azért felelünk, hogy egy teljesen integratív Európai Uniót hozzunk létre, és az anticiganizmus, az antigipszizmus ellen fellépjünk, Igenis változtatásokat tudunk elérni, kialakíthatjuk a diszkrimináció ellenes politikát, kialakíthatunk egy olyan társadalmat, mely a lakhatás, az oktatás, az egészségügy és az, és az oktatás területén azonos esélyeket biztosít. Az Európai Unió strukturális alapjai jelentik az egyik eszközt, hogy elérjük ezeket a célokat. De tovább kell mennünk, ennél is tovább kell mennünk, hiszen a diszkrimináció tilalma nem csak a szakpolitikákban áll, mélyreható változásokra van szüksége a mainstream társadalomban. 11 millió roma él Európában. Óriási a diverzitás, a sokszínűség a romák közösségében, de hogyha kinyitom az újságot, még mindig sztereotíp képeket látok az újságokban nap mint nap. Ezek a képek, ezek az imidzsek nem tükrözik a nagy sokszínűséget, és ilyen módon nem tudunk kellőképpen harcolni az anticiganizmus ellen az Európai Unióban roma aktivistákkal való munkámban újton újra megköszönjük a munkát, melyet az egyenlő jogokért végzünk, és az Európai Bizottságnak is hálásak. Azt szeretném mondani, hogy nekem ne köszönjenek semmit, mert mi vagyunk azok, akiknek hálásnak kell lenniük. Hálával tartozunk azért a gazdagságért, melyel a roma kultúra az európai kultúrát gazdagította, Köszönöm a roma aktivisták munkáját, és köszönöm a romáknak, akik befogadtak az házukba, az otthonukba, megvendégeltek, és megmutatták, hogy milyen küzdelembe vesznek részt. Ivána, Dávid, Kanino, és sorolhatnám még a neveket. Köszönöm nektek mind, hogy együn, együtt tudunk fellépni az integráció ügyéért. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most pedig Kárver képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az összes is szóból arra emlékszem legjobban, amit apám mondott, hogy sose felejtsd el, hogy ki vagy, az édesanyja még egy karavánban vagy lakókocsiban született, nagyon kemény, ravasz, az utca nevelte, roma származásommal büszkén küzdök a marginalizálódott Nagy-Britanniában élőkért, a nemzetközi roma és cigány tanács, Downing Street 10-hez is elment, fontos, hogy az utazó, vándorló emberek jogi státuszát is megváltoztassák. Az Egyesült Királyság Holokauszt Bizottságának a figyelmét is fel kellett hívni félmillió ember lemészárlására. Elnök úr, a 21. századi Nagy-Britanniában sosem volt sűrűsebb feladat, mint a vándorló emberek jogi helyzetének megoldása. Fontos, hogy ne söpörjék a szőnyeg alá a problémát. Köszönöm. Sir, you have the floor. Thank you very much. Uh, Biztos asszony, köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, köszönöm ezt a gondolatébresztő viták, vitát. Minden szavukat feljegyeztem, megjegyeztem, minden kérdésre oda fogok figyelni. Azt asszony azt mondta, hogy sokat kell tennünk, és most kell cselekednünk. Úgy gondolom, hogy rosszabb a helyzet, mert már most is nagyon sokat csinálunk, sokat csináltunk, investáltunk ebbe, és láthatóan nem működtek a dolgok, nem javult a helyzet ahogyan elhangzott, romlik a helyzet, és úgy gondolom, hogy egész Európában a légkör és egyre nehezebb nő az intolerancia, és a romák a megtámadott csoportok közül élen állnak olyan közösség, akiket a leginkább sújt ez az új társadalmi légkör. Ezért kell jobban dolgoznunk, többet kell tennünk. Nagyon intenzíven dolgozom én is. Meg kell találni, hol vannak az akadályok, ami miatt nem tudunk jobb eredményeket elérni a Eh, roma eh, polgárok inkluziója kapcsán, integrációja kapcsán. Én három problémát eh, látok. Az egyik a forráshiány, ugyanis a négy terület közül egészen konkrét célzott cselekvésekre van szükség. Egészségvédelem, munka, szociális védelem és oktatás, ez a négy terület. Mindenképpen segítenünk kell a gyerekek gyerekeknek, a gyerekes családoknak. És azt látjuk a tagállamokban, hogy ez a négy terület, ezzel a e, négy területtel más és más minisztériumok e, foglalkoznak, pedig közös cselekvésre, fellépésre lenne szükség. Ezt most már tükrözik a nemzeti stratégiák, és e, remélem, hogy el fog jutni rövid időn belül az üzenet mindenkihez. A második problémám az, hogy az az érzésem, hogy a romákról készülnek ezek a roma politikák, stratégiák, de a romák nélkül őket jobban bele kellene vonni mindenbe, hiszen nélkülük ez nem megy. És itt látom azt, hogy szükséges lenne nagyobb támogatást adni a civil szervezeteknek, a helyi közösségeknek, akik nap mint nap kapcsolatban vannak a romákkal. Engem mindig kritizáltak egy, egy éve, hogy mi van az NGO-k, a civil szervezetek finanszírozásával, és a civil szervezetek, amelyek foglalkoznak romákkal is, nos velük kapcsolatban is persze vannak finanszírozási problémáik a civileknek, ezért több támogatást kell, hogy mi is, hogy adjunk a civil szervezeteknek, hogy a projektjeiket végig tudják vinni, hogy ezek fenntartható projektek legyenek. És végül az utolsó probléma, amit látok, az az, hogy az EU forrásokat hatékonyabban kellene felhasználni. Itt megint csak sokszor rövid távú projektekről, programokról van szó, holott hosszabb távú cselekvésekre, fellépésekre lenne szükség ahhoz, hogy tényleg változzon a helyzet, mert nem triviális ez a feladat, amivel szembesülünk, ha tényleg azt akarjuk, hogy <clears throat> megszüntessük a sztereotépiákat, az előítéleteket a társadalomban, ez nem egy rövid távú feladat, ezt nem lehet rossz eszközökkel megvalósítani. Ezért dolgozunk együtt valamennyien, és legyünk elég bátrak, ismerjük el, hogy valamit csináltunk, ami eddig nem működött jól, és most jobban kell csinálnunk. Ezzel pedig ezt a vitát lezárjuk.